Hello, colleagues. I invite you today. Kedves kollégák, foglaljon helyet mindenki. A szavazólistákat. Make sure you have your voting cards. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? és készüljünk fel a sikeres szavazásra. Először is azt javaslom, hogy ellenőrizzük, nézzük meg, hogy hol vagyunk, hányan vagyunk. Tehát kérem, hogy nyomják meg az egyik gombot, nincsen semmi konkrét ügy, csak szeretném látni, hogy hányan vagyunk. Rendben, rendben. Hányan vagyunk? 65-en? 67-en. Zárom a szavazást. Rendben. Köszönöm szépen. Akkor most elkezdjük az igazi szavazást, az első témánk, második olvasatra javaslat Kádenbach asszony jelentése, és a élelmiszer és takarmány témában, és hogy ezeknek milyen kihatása van a állategészségügyre, egészségügyre. Elektronikusan szavazunk, mert igazából egyetlen egy szavazás. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Úgy néz ki, hogy az S&D-nél egy több, a kelleténél. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok, Kádenbach asszony. A következő tétel az Európai Unió általános költségvetésének mentesítése, az Európai Bizottsággal kezdjük. A előadó Lavia képviselő első módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Négyes módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Hetes mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most akkor a vélemény tervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Villa képviselnek a következő. Ismét Villa, és pedig mentesítés az EEA, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről. Egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes mellett, Ezt visszavonták. Ja. Az F-száról szavazunk. Az F-száról. Ezt mondtam. Tehát az F-száról, az Európai Élelmiszerbiztonsági nem, nem mondtam, hogy EFSA, Lavia képviselő, elnézést, de a szavazó listán a tízes napirendi pont az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Erről szavazunk most. Kezdetektől fogva erről szavazunk. Um, Én azt mondtam, hogy Európai Élelmiszer Ügynökség. Én ezt kaptam a titkárságtól. Tehát akkor azt javaslom, hogy folytassuk. On EFSA, because we started on EFSA. EFSA-t kezdtük, tehát akkor for, folytassuk az EFSA-val. And, and do again the first... Akkor az EFSA-ról az első módosító, tehát az EFSA. Akkor az EFSA-ról szavazunk. Nem akarnak az EFSA-ról szavazni? Lavia úr, parancsoljon, rendben, elnézést az én véleményem szerint szavazhatunk az EFSA-ról, de a napirenden nem az van. Nem változtattuk meg a napirendet, és a tízes napirendi pont pedig az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, az EEA. Tehát szerintem szavazzunk először az EEA-ról, és akkor utána szavazunk az EFSA-ról is. Tehát akkor, akkor folytassuk. Tehát akkor az Európai Környezetvédelmi Ügynökség EEA, tehát egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Hármas mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Ötös mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. Hetes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a zárószavazás a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az EMA-ról szavazunk, az Európai Gyógyszerügynökség. Tehát az Európai Gyógyszerügynökség Ismét Lavia képviselő. Az előadó egyes módosító, kettes, elutasítva. Kettes mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, hármas mellett, ellene, tartózkodás. Tehát még egyszer. Mellette a hármas. Ellene, tartózkodás. Elutasítva. Négyes mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, ötös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A hatos mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas mellett ellene, elutasítva. 12-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös együtt a zöldek szóbeliével. Valaki ezt ellenzi? a szóbelit, nem? Akkor szavazunk a 15-ről mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 17-es. Ezt szerintem ezt elutasítottuk. Igen, elutasítottuk. 19-es mellett, ellene, elutasítva. 18-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20-as mellett ellene tartózkodás. 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Most akkor a záró szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Lavia úrnak. És akkor most jön az EFSA. Ja. Tehát a 2015-ös mentesítés az EFSA-ról egyes módosító mellett, ellene tartózkodás, elutasítva. Kettes mellett, ellene tartózkodás, elutasítva. Hármas mellett, ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 8-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellett, 11-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük, 12-es ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Elutasítva. 13-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellene tartózkodás. Ezt nézzük meg még egyszer, nem volt világos. Tehát a 17-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es. Itt részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás, elutasítva. 18-as módosító, szóbeli. De ez most uh, oka fogyott. Rendben. Jó. Tehát valaki ellenzi a szóbeli módosítót? Nem. Akkor a 11-esről szavazunk együtt, a 18 asra és a szóbelivel együtt. Tehát ki van mellette? Kivel ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 20-as mellett. Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 21-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 22-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as mellett. Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 24-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 25-ös mellett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 elutasítottuk. A záró szavazás a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Lavia képviselőnek. Most akkor 2015-ös mentesítés, a betegség megelőző Európai Központ mentesítés, az ECDC mentesítése. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellett ellene tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellett ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellene, tartózkodás elutasítva. hetes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. kilences mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. tízes mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. tizenegyes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. tizenkettes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A záró szavazás a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Lavia képviselőnek. Most akkor az Európai Vegyi Ügynökség mentesítése 2015-ös. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. Hármas mellett ellene tartózkodás. Elutasítva négyes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. ötös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. hatos mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. hetes mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. nyolcas mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. kilences mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. tízes mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es és 12-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellene tartózkodás elutasítva a zárószavazás, a módosított véleménytervezetről megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, és elfogadtuk. Gratulálunk La Villa képviselőnek. Well done. So Köszönöm szépen, nagyon jól sikerült ez. Következő napi rendi pont, szavazás, a biológiailag lebomló peszticidekről. Itt egy állásfoglalási javaslatról fogunk java, szavazni. Kezdjük az egyes kompromisszummal mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 57 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 60 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodók, elfogadni. 63 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 66 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 67, itt lesz egy részenként visszavazás, illetve okafogyottá vált. 69 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 70 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 71 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 72 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 73 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 74 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 75 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 76. Ez oka fogyott? kérdezi a elnök. Nem. Egymásnak ellentmondó javaslatokat kapok, tehát akkor a 76-osról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 77, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 78, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 81, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 82, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 91 mellette ellene. Újra mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ne, 92 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 96 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nem? Akkor újra 97-es mellette. Úgy tűnik, itt változások vannak. Akkor elfogadva. 98 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 100 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 101 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 103 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 105 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 111 mellette, ellene tartózkodók, ez elutasítva. 112 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 113 mellette, ellene, mellette, mellette, ellene, tartózkodók. Nem látom az eszendít. Akkor ezt leellenőrizzük. 113. Elfogadva, köszönöm. 114 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 115 mellette. Ellene tartózkodók leellenőrizzük a 115-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 130-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva 15-ös mellette. Leellenőrizzük először a 14-est, megnyitom a szavazást. Yes, you are. <laughs> The vote is closed. Lezárom, elfogadva. Szerencsések vagyunk. 15. 15-ös mellette. Ellene Elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24 mellette, ellene tartózkodók újra, 24-es mellette, köszönöm, elfogadva, 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 35 mellette. 35 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellette 37, akkor ezt leellenőrizzük, 37-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38. Mellette. 38. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 40. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 39. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 41. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodók nem láttam a bal oldalt, 48 mellette elfogadva. 50 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 51. Erről nem szavazunk. 52 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 55 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 56 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Végső szavazás jogalkotási javaslatról a módosított formában megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Nagyon szépen köszönjük és gratulálunk a jelentéstevőnek. következő napirendi pontunk egy véleménytervezet, egy irányelv módosításával kapcsolatban a rákkeltő, illetve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmére szóló irányelv módosítása. Mellin asszony. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75 és 19-es együtt mellettük. Bocsánat, mondja az elnökasszony. Jaj, elnézést, 19-et mondtam, de 95-ös a másik. Mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, hét második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79 és 80-as mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 84 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 85 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 86 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 87 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92 mellette ellene elutasítva, 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellen tartózkodás elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ó, bocsánat, ez a változatosság kedvéért okafogyott és még mi. A 30-as. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33 mell nem, 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1. Ó, bocsánat több okafogyottá válik, úgyhogy a 64-es következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A véleménytervezetről szavazunk módosított formájában, tehát mivel semmi módosítót nem fogadtunk el, alapvetően a szavazással a bizottsági javaslatot szavazzuk meg. Erről fogunk szavazni, tehát a bizottsági javaslatról. Tehát a tervezetről szavazunk, amely jóvá hagyja a bizottsági ö, javaslatot. Megnyitom tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. A szocialistáknál egyet többen szavaznak. Várunk a szocialistákra. Jó, most már lezárom a szavazást elutasítottuk, tehát nincs véleménytervezetünk a bizottsági javaslathoz. Mela. Mela asszony. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, csak egy gondolatot engedjen meg. Köszönöm, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy köszöntet mondjak mindenkinek, az árnyékjelentés készítőknek, a munkatársaknak a titkárságnál, hogy segítettek a munkában. Nos, a gyógyszerekhez való hozzáférésnél talán ugyanez lesz a helyzet. Nem hiszem, azok a kollégák, akik mindig is az egészségügyel, a környezetvédelemmel foglalkoztak, főleg olyan kérdésekben, amelyek ilyen súlyos kérdések, mint a munkájuk során rákelt anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázaton kitett munkavállalók védelme, úgy gondolom, akár csak a frakcióm, hogy el tudjam mondani azt, hogy most nagyon jól demonstráltuk azt a szükséges euroszkepticizmust, amely szükséges ezen Európa működésével szemben. Köszönöm szépen a szót. Kedves kollégák, akkor most következik a következő szavazás, ami nem más, mint egy véleménytervezet a Dorfman jelentés. A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésének összehangolása változó piaci realitásokra tekintettel. Úgyhogy a Dorfman jelentés következik, és kezdjük a szavazást. Kérem mindenki emelje föl a kezét, köszönöm szépen. A 92-essel kezdjük. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98 mellette. Kérem a 97-esre, akkor még egyszer mellette. 97-esről szavazunk ellene. Jó, ellenőrizzük, de én azt mondanám, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99 mellette, ellene, tartózkodás, nem tették fel a kezüket, tehát még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 101 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, vagy elfogadtuk, bocsánat, 102 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as és 104-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, 105 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 106 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 107 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, de mivel kompromisszumról van szó, ellenőrizzük, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Van valaki, aki nem szavazott? Mármint a kevesebb lett volna a szavazatok száma. Jó, kettes kompromisszum. Nem, nem, jó rendben. 109, ki van mellette? De a kompromisszumot elfogadtuk. Százhuszonhét kedves kollégák a következő, 127-es mellette Megtalálta mindenki a 127-est? Az, enyém, az én dokumentumomban 8. oldalon van. 127-es. Jó, tehát ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 128. Itt részenként szavazunk. Először az első részről, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 139-es következik. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer. 139-es első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 139-es második részét megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk hatos kompromisszum mellette. Ki van a hatos kompromisszum mellett? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. Bocsánat. Azt hiszem a 13-ast elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, akart mondja, ellenőrizzük a 13-ast. 13-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm, Ekautó úr. Ez hiba lett volna. 140-es. Nem, ez oka fogyott. A 141-es is. Akkor a 144-es következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 145-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Úgy érzem. 146-os. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 149 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 156 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 159 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 160 és 161-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, 162 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 163 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 165 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 170 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 171 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 172 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 175 mellette, nem, bocsánat, ez okafogyottá vált, 176 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 177 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 178 mellette, 178 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 180 mellette ellene tartózkodás elutasítva, A 179-esről is szavaznunk kell mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 181 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 182 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 183 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 184 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 185 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 187 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 188 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 189 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 190 mellette ellene tartózkodás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 196. vagy hetes? Nem, okafogyottak. 198-as jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21 és 22-es azonosak, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. A csomagban benne van a 23-as is, vagy nem, most a 24-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellett ellene nem, nem, 34-es. We vote on 30, so who is in favor of 30? Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 1-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 32. 33-as mellett, ellene, tartózkodás. Tartózkodás akkor ezt ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva egy szavazat erejével. 34-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 37-es. Zárom a szavazást. Elutasítva. 38-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 39-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 39-es valaki ellenőrizni szeretné, akkor a 39-es ellenőrizzük, megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor áttérünk 40, 43-as első rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Második mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. A második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-50. Erről nem szavazunk, akkor 51-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 53-as és az 54-esel együtt. Most a négyesről szavazunk mellette. Nem? Nem, nem szavazunk. 55-ös, 55-ös mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva 56-os mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva. 57-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellett. A 60-asról szavazunk. Elnézést, okofogyott, Akkor áttérünk a 63-asra mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítjuk. 66-os mellett, ellene, elutasítva. 67-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68 os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 70-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 71-es, 72-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk. 73-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 78-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 79 mellett, ellene, tartózkodás. 80-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 82-es mellett, el, 82-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 84-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 85-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 86-os mellett ellene, tar- 86-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es okofogyott, Ja, de. Tehát 87-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-est ellenőrizni akarják? Jó. Megnyitom a szavazást a 89-esről. Zárom a szavazást. elutasítva egy szavazattal. 90-es mellett ellene tartózkodás. A 90-es, 90-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 91-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most Elektronikusan szavazunk az egész véleménytervezetről, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Ha jól sejtem, akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen! Akkor most a gyógyszerekhez való hozzájutásról szóló jelentésről szavazunk. Ez az utolsó, és koncentráljunk, koncentráljunk. Ez egy eléggé hosszú szavazólista lesz. Soledad Cabezon Ruiz az előadó, és Reed asszony. Tehát, hogyha össze-vissza beszélnek itt, akkor nagyon nehéz koncentrálni. Tehát akik itt vannak, azok szeretnének dolgozni, és egy kicsit vigyük le a kvaterkázás hang erejét. Igen, igen, igen. Tehát hogyha túl sokan beszélnek, akkor nehéz koncentrálni. A 37-es kompromisszummal kezdjük mellette. 37-es kompromisszum. Jó, ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. A 160-as módosító három részben. Első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A harmadik rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. 163-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 2 második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A Peti 6 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 161-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 5-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 26-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 31 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 165-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, elutasítottuk. A Deve 5-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 8-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 6-os, 6. oldalra megyünk át. A Peti 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. a 180-as és 196-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 187-est. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 8. oldal a 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a tizedik oldal, a 35-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most áttérünk a 210-es módosítóra. So, to ten, we vote... Tehát a 210-esről szavazunk. Mellette? Ellene? Elutasítva. 210-es, 210-es. Can I have some indication, please? Yes, thank you. Kaphatok valamilyen jelzést? Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Elutasítva. 215-ös két részben. Első rész mellett. Ellene. Elfogadtuk. Második rész a 215-ösből mellette. Ellene. Elfogadtuk. 213-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 214-es mellett ellene tartózkodás. Nem volt világos, hogy miért emelték a kezüket, tehát a 214-es ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, és elutasítva. 216-os mellett, 216-os mellett, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a 216-ost. 216-ost ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Deve 11-es, Deve 11-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Peti 11-es, első, Peti 1-es, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 529, second. Az 529-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 39-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 39-est. Zárom a szavazást. Csírió képviselő. Csírió úr. Ájúszó asszony, akkor ismét megnyitom. Tehát szeretnék a szavazatukat közölni. Tehát jelen vannak a képviselők. Dáli asszony, elnézést de nem volt újra megnyitva a szavazás. Tehát szerintem ugyanaz legyen most is, mint az előbb. Ájúszó asszony? Uh, the, the, the microphone, Madam Ayuso, please press. Ayuso asszony. Es que no cierre tan pronto el voto porque... Eh, Tehát azt mondanám, hogy ne zárja le ilyen gyorsan a szavazást. Tehát megnyitja, és utána azonnal zárja. Ez túl gyors. Túl, túl gyorsan zárja le a szavazást. Nem tudunk rendesen szavazni. Tehát, hogyha rajta múlna, akkor újra szavaztatnék, de ez egy részenkénti szavazás, és most áttérek a következőre, és rögzítjük az eredményt, és akkor lassítok. 39-es kompromisszumnál tartunk amely elfogadtuk, a 280-asra térünk át, 280-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 243-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, akkor ellenőrzést kértek a 242-43, 245-ös, akkor ellenőrizzük, most megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor majd ezt így fogom folytatni, a beszédemet is. Zárom a szavazást. Elutasítva 247-ről szavazunk tartózkodás elutasítva, 248-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 244 mellett ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 244-est, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva, 246-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellene szavazott? 246-os. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Nehéz, nehéz. A 36-os kompromisszum mellett. Jó. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A Juri 1 mellett. Ez részenkénti szavazás. Első rész mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene elutasítva. Deve 16 mellett, 255-ös mellett. Tehát akkor ellenőrizzük? Második rész, de hogyha vissza térek a döntésemre, vagy ha megkérem, hogy térjünk vissza egy szavazásra, So, 255. 255-ös. 255-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Rendben. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Igazából nem sejtem, hogy mindenki szavaz, hogyha nem emeli föl a kezét. Zárom a szavazást. elutasítva. Igazából, hogyha szavazásra szólítom fel a képviselőket, akkor emeljék fel a kezüket úgy, hogy lehessen látni, nem lehet minden frakciót külön. 256-os mellett, ellene, elutasítva, Juri 3-as, mellett, ellene, elutasítva. 11-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 266-os mellett Azt mondják nekem, hogy a 266-os és a 268-asról kell most szavaznunk együtt. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 284-es és 285-ös együtt, mellette. Nem, úgy tűnik, hogy mégis külön szavazunk róluk. külön szavazunk, tehát 284 mellette ellene, tartózkodók elutasítva 285 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 285 elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő okafogyottá válik, 299-ről mégis szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 42-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 292 mellette, ellene tartózkodók leellenőrizzük. 292-es. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Peti hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 296-os első része mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Második rész 250, 296-osról mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 297 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 298 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 300 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as kompromisszum, illetve először leellenőrizzük a 300-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as kompromisszum elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 273-as mellette. Ellene tartózkodók. Kérem, tartsák fel a kezüket. 26. oldalon vagyunk. 273-as mellette. Ellene tartózkodók. Leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Peti 32 második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Peti 32. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elfogadva. következő okafogyott, 319-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Lellenőrizzük ezt is még egyszer, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 329-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 322 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 323 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 325 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 326 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Minden alkalommal, amikor valamit elutasítunk, le kell ellenőrizni? Jó, rendben. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Sajnálom. 327 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 302 mellette ellene tartózkodók elutasítva. leellenőrizzük, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Peti 9 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Peti 10 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 342 mellette ellene tartózkodók. Mit mutat? Mellette? Jó, tehát 342-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 345 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 346 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. 351 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 352, mellette, ellene tartózkodók elutasítva 355, mellette, ellene tartózkodók elutasítva 355-ös. Mutassák fel a kezüket, tartsák fel a kezüket. 355, megnyitom a szavazást. Elfogadva. Itt vagyok egész nap. Az önök idejéből megy ez a dolog. Nekem, én nem sietek. 300 56, 379, 361-es blogban. Mellette ellene leellenőrizzük. Elutasítva. 362 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Deve 14 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 363 mellette, ellene tartózkodók. Mit tesz az ALDE? Ellenőrizzük le, mert nem világos a helyzet. as ezt ellenőrizzük most éppen le. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 364 mellette ellene. Azt hiszem elfogadva, de azért ellenőrizzük le. 364-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Deve 12 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 376-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 380 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Deve 20-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Deve 22 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 537 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 378 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 390 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 49-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 404-es módosítás mellette. Köszönöm. Ellene tartózkodók elfogadva, deve 21. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve hetes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 270-es mellette, ellenem tartózkodók elfogadva, 420 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 423 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 424-es. Ez elfogadva. Le akarják ellenőrizni? Melyiket? 424-es következik, mellette, ellene, tartózkodók, az Aldéról nem tudjuk, hogy hogy vélekedik, köszönöm, ellene, tartózkodók, elfogadva, leellenőrizzük. Cabezon Ruiz asszony a jelentéstevő, tehát ha ő kéri, hogy leellenőrizzük, akkor leellenőrizzük. Elutasítva. Úgyhogy igaza volt. 425 mellette, ellene, elfogadva. 427 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Deve 23 mellette ellene tartózkodók elfogad. 436-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 449 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 451 két részben első rész mellette ellene tartózkodók Elfogadva. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 468-as mellette ellene tartózkodók, nem láttam az ICR-t, 468-as, még egyszer mellette leellenőrizzük a 468-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítra. 48-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az 51. oldalon vagyunk, deve 17 mellette. Első rész mellette, tehát deve 17 első rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Második rész. Elnézést. Deve 17 első rész elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 482 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 487 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Én biztos vagyok ebben. 488-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ezzel az 54-es oldalon vagyunk, a 44-es kompromisszumnál mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 503-as mellette, as azonosak, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ez is egy kompromisszum. 514 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 516 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. következik a 45-ös, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 538 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 541 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 550-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 553-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 554 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük az 554-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Deve 18 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 555-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 264 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 500 ezek okafogyottak, 566-os mellette Elnézést. 560-as és 561-es először. ...566 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 567 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 568 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Devet 15 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 569 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 437 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Peti 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 571 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 572 elutasítva. 573 mellett ellene tartózkodás 573, tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 574 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Juri, ez le van fedve? Igen, akkor 575-ös következik, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itt több módosító van blogban. Az 573-astól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. So ECR is tricking me today. So would you please show your hands? Kérem, hogy mindenki tegye fel a kezét. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 588 Ja nem, ez okafogyott. 589 mellette. 589 mellette, ellene, elfogadtuk. Deve 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 69-es oldalra megyünk. A 611-es mellette ellene, azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 611-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 612 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 614 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 615 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Deve 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri, nem Júri, ez okafogyott. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tart- elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 18-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Most már mindenki szavazott, elfogadtuk. 8-as. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette eh, a 11-est ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Igen. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Melyiket? A 13-ast. Ellenőrizzük a 13-ast. Lezárom a szavazást. Majdnem. Most már igen. Elutasítottuk. 15-16 mellettük, ki van mellettük, ellenük, elfogadtuk. 9 mellette, nem, ez oka fogyott, bocsánat. A 19-eshez van egy szóbeli módosító, van -e, aki ellenzi a szóbeli módosítót, akkor együtt szavazunk ezzel. 19-es plusz a szóbeli módosító, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-34 mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-49-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. Júri F. mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Júri E. mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 33-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen. Jó, ellenőrizzük. Ellenőrzik a 96-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 97-es két részben. Az első rész mellett ki van. Ki van az első rész mellett? 97-esre szavazunk. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, elutasítottuk, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Száz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104. Ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 112-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 126 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 127 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 135 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 142 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 143 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 145 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 149 és Júri I. Ki van mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 151 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 152 mell ellene tartózkodás elutasítva, 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 154-est. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 155 mellette, ellene elfogadtuk. Juri J. második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig, vagy ezt is ellenőrizzük? Jó, az utolsó ellenőrzés következik mára. Júri J. második rész. Júri J. második rész. Megnyitom a szavazást. Júri J. második részről megnyitom a szavazást. Még mindig három embernek kellene szavazni. Jó, most már lezárhatjuk a szavazást, elfogadtuk. Most pedig a végszavazás következik. Elektronikusan a jelentésről megnyitom a szavazást. Még mindig egy valakire várunk. Akkor lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk mindenkinek, aki ezzel a jelentéssel foglalkozott, és különösen a jelentés készítőjének. Találkozunk délután. Az AFET-tel együtt fogunk szavazni az a, a sarköri stratégiáról. Itt lesz ebben a teremben, őket fogadjuk itt. Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánok mindenkinek! Yeah, it is a lot of contestation and uh, they didn't show hands yes. and there was some